Der Präsident. Az elnök. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sitzung. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, folytatjuk a mai ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki elolvashatja, ugyanígy az elfogadott szövegeket, és hogyha nincsen senkinek ellenvetése, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. A tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek. Külföldi beavatkozás a tagállamok és az Európai Unió demokratikus folyamataiba ez a téma, valamint az ezzel összefüggő dezinformáció félretájékoztatás. Ez egy nagyon fontos téma, amely sajnálatos